Good afternoon, dear colleagues. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák. Kezdjük el akkor a mai ülésünket, a meghallgatást. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, mennyiben nincs módosítás, a második pedig az április 18-19-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása, harmadik pont pedig az elnöki közlemények három volna. A halászati bizottság témája. A PES bizottság szervez egy meghallgatást június 14-én az Európai Parlamentben. A FEM tagjait is meghívtuk, és a FAMOT hivatalosan Zsó Pimenta López alelnök képviseli. Egy másik bejelentésünk pedig a nők elleni erőszakkal foglalkozó munkacsoport ülésére is meghívunk mindenkit. Erre pedig június 21-én kerül sor, délután háromtól. Az isztambuli egyezmény ratifikációiról van szó. A célja, hogy Európa erőszakmentes legyen, és a felszólalók között jelen lesznek az Európa Tanács, a Bizottság, a Soros Elnökség tagjai, valamint képviselői, valamint az Európai Parlament társelőadói az egyezményhez való csatlakozásról szóló jelentés társelőadói. Végül pedig a gender mainstreaming témájában lesz egy magas szintű konferencia, amelyet az Európai Esegyenlőségű Intézet szervez október 20-án Brüsszelben. Ezen körülbelül 170 döntéshozó szakértő lesz jelen, illetve olyan személyek, amelyek a gender mainstreaming-el foglalkoznak a kutatás területén. A FAM tagjait várjuk érdeklőd, tekintéssel erre a rendezvényre is. Ez összekapcsolódik egyébként Vosenberg asszony FAM jelentésével is. Ez lett volna részemről az elnöki közlemények sora. A negyedik napi rendi pontunk pedig a fő témánk a mai délután. A nők jogai a kereti partnerség országaiban, valamint a szomszédos országokban. Ha megengednek néhány eljárásbeli észrevételt, ezt a meghallgatást a bűró 2015. november 23-án szervezte a 2016-os első fél év programjaként, és ez egy előkészítő alkalom a nem jogalkotási jelentés elkészítéséhez. Én vagyok az előadó, és a koordinátorok április 19-én úgy döntöttek, hogy meghívják Mariana Kacarovát, és vannak még egyéb vendégeink is, akik felszólalnak a mai napon, úgyhogy egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megvitathatjuk velük ezt a rendkívül fontos témát. A jelentés egyébként foglalkozik a nők helyzetével, azon országokban, amelyeket lefedi az európai politika, A keleti partnerség országairól van szó, Moldova, Ukrajna, Belarus, Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán, valamint a déli szomszédsághoz tartozó országok, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Palesztina, Ukrajna, Tunézia, Algéria, Libia és Szíria. Az Európai Unió elkötelezte magát a nemek közti egyenlőség előmozítása érdekében, ezen országokkal való kapcsolataiban, és együttműködünk az Európai Szomszédságpolitikai eszköz által finanszírozott projektekkel is. A politikai részvételt, a gazdasági életben való részvételt, valamint a nők, nők elleni erőszak visszaszorítását támogatják ezen projektek. Megvizsgáljuk azon problémákat is, amelyekre a nők szembesülnek, és a közelmúltban felülvizsgált szomszédságpolitikának és egy megkülönböztetett, egy differenciált megközelítésre kell építkeznie. Most pedig akkor megkezdjük az eszmecserét. Megadnám a szót saját magamnak, hiszen én vagyok az előadó, és franciára váltok. Ouais, le micro. Igen, a mikrofont elfelejtettem. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek ide a meghallgatásra. Köszönöm a részvételüket és a munkában. A keleti partnerség, partnerség, illetve a szomszédsági programban résztvevő országokban a nők helyzetéről szóló jelentés elkészítésében. Két kult szó merül fel. Egyrészt szoros kapcsolatok ezen országok részéről az Európai Unióval, illetve az európai tagság felé vezető kilátások. Miért? Az európai szomszédsági politikában résztvevő országok azok, amelyek partnerségre léptek tartós alapon az Európai Unióval, és egyesek, különösen a keleti partnerségben résztvevők, illetve szomszédsági országok az európai értékeket is osztják, illetve első sorban a, az emberi jogokat, illetve a demokrácia kiteljesítését szorgalmazzák, a női jogokat és az esélyegyenlőséget is ideértve. Közös pont ezen országok között, hogy átmeneti helyzetben vannak, tranzit állapotban, illetve ez a gazdaság és a szociális társadalmi kérdésekre is érvényes. A keleti partnerségben résztvevő országok a gazdasági és a szociális viszonyokat tekintve egyfajta fejlődési háromszögben vannak, a földközi régió országai pedig különböző fejlettségi állapotban vannak ezen a területen. Először is a jelentés földrajzi lefedettségét szeretném megindokolni. Egyrészt a nőjogi helyzet, illetve a nők részvétel a különböző lehetőségekben úgy tűnik, hogy a két országcsoport között komoly eltéréseket mutatnak és a közös módszertan kevésbé fedi le ezeket az országokat, ugyanakkor azonos a cél, vagyis hogy stabil és biztonságos szomszédságot teremtsünk az unió körül. Az emberi jogok, a női jogok, illetve az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével. És ebből következik a jelentés második fele, illetve a cím második fele. Előre bocsátanám, hogy az európai szomszédsági politika déli résztvevőit illetően a helyzet folyamatos felővizsgálat tárgyát képezi, és Fontosak az emancipációs jogok, illetve a nők részvétele a gazdaságban, a politikában. Én a jelentésben elsősorban a keleti országokra összpontosítok, de nem zárunk ki a délieket sem teljes mértékben az európai szomszédsági politikával összhangban, illetve a nők helyzetével ezen szakpolitikán belül az Európai Bizottság szakértői véleménye lehetővé tette számunkra, hogy a szomszédsági politika két területének a helyzetét össze tudjuk hasonlítani, és ez persze teljes mértékben elősegíti azt is, hogy a déli terület helyzetéről később egy kiegészítő jelentés készüljön ami pedig a szomszédsági politikában, például a Nyugat-Balkánon található országok esetében, Törökország, Oroszország esetében egyéb lehetőségeket fogunk többek között finanszírozási eszközöket igénybe venni, hogy ott javuljon a helyzet. Ami aláhúzza a helyzetnek a fontosságát, illetve a témának a jelentőségét, az tagadhatatlan épp a teremben közöttünk egy értés tárgya. Tehát fontos a nők és a férfiak egyenlőségét biztosítani a szomszédsági országokban, az esélyegyenlőség jegyében, és ez pedig egy közös törekvésekre és értékekre kell, hogy épüljön. Tehát biztonságos és demokratikus szomszédság a célunk és ez pedig a női jogok de jure és de facto tiszteletben tartását igényli a gazdaság és a politikai döntéshozatalban is garantálni kell az esélyegyenlőséget. Tehát a stabil szomszédságot, illetve a jóléti szomszédságot a nők részvétele garantálja, tehát ez egy kulcselem ezen témán belül. Nos, rövid bevezetésként ennyit szerettem volna elmondani, várva a kérdéseket a szakértők, illetve az Európai Bizottság részéről. Az első szakaszban például a nőjogok tiszteletben tartása ügyében fontos számok találhatók, az erőszakcselekmények, a munkaerőpiaci részvétel, a férfiak és a nők közötti eltérések, illetve regionális nemzet és a helyi szinten való részvétel az igazságügy területén eh, a számok tükrében. Tehát ez az, ami a jelentésben egy tartós alapot jelent, és erre az alapra építhetjük rá a nőjogok előrevitelét az érintett régióban. Ami az alapvető kihívásokat illeti, ezek különösen érdekesek a két régióban. És talán elsőként arról érdemes szólni, hogy megfelelő válaszokat kell adjunk, és reál, reális válaszokat ezekre a feladatokra, kihívásokra. Ehhez pedig látni kell, hogy a rövid, közép és hosszú távon milyen kihívások jelennek meg, illetve mi a teendő, mi az, amihez több vagy kevesebb idő kell, illetve mik azok a tényezők, amelyekre külön is kitér a szöveg. A keleti partnerség vonatkozásában úgy merül fel a kérdés, hogy a kommunista örökség ennek alapján a jogok garantálása, illetve az alkotmányba foglalt jogoknak a biztosítása az emberi jogoknak az érvényesülése még kívánnivalót hagy maga után. És ez a női jogok érvényesülésére is ugyanúgy e, vonatkozik. Ami pedig a földközi térség országait illeti, egyes országokban feszültség van a politikai vezetés reformtervei, illetve a meglehetősen konzervatív társadalmi gyakorlat Tunéziában vagy Marokkóban. E, ez két olyan kiemelkedő példa, ami most így azonnal eszembe jut. Az európai szomszédsági politika arra is igénybe vehető, hogy alulról felfelé építkezve, és nem csak felülről lefelé oktrojába elindulhassanak a reformok. Mik az eszközök, amelyek a leghatékonyabb eredmények elérését biztosítják számunkra, hogy a szomszédságban valóban esélyegyenlőség érvényesüljön? Amikor egy jelentés témáit végignézzük, akkor egyrészt a helyzetképet, illetve az ajánlásokat, a különböző javaslatokat találhatjuk ebben a dokumentumban. A helyes gyakorlatra külön is ki kell térni, és úgy gondolom, hogy nekünk az Európai Parlamentben különösen fontos az, hogy ezeket a célokat kiemeljük, illetve védjük a női egyenjogúság, illetve nők részvétele terén. Nos, tehát ennyit röviden a jelentés megfogalmazásáról, és azt gondolom, hogy most lehetőség legyen kérdéseket feltenni, illetve válaszokat adni ezekre a kérdésekre. És persze várom a visszajelzéseket, az önök szakértői meglátásait, ajánlásait, és minden további nélkül át is adom Mariana Kacarova asszonynak a szót, aki alapítója a Bolgár Igazságot a Nőknek a Társadalomban Alapítvány szervezetnek, Köszönöm szépen Kacarova asszonynak, hogy évek óta elkötelezetten dolgozik a nők elleni erőszak felszámolása érdekében, illetve a női jogok védelme érdekében. Kacarova asszony, át is adom mindjárt önnek a szót. Thank you very much. Uh... Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, Gabriel asszony, köszönöm a bevezetőjét, és köszönöm szépen a számunkra, mint szakértők számára feltett kérdéseit. Szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a kérdésekre a mai előadás alatt választ fogok tudni adni, bár az időnk eléggé ö, véges. A kollégáim remélem, hogy majd a jelentés megírásához további további hozzájárulást fognak tudni adni önnek és kollégáinak is. Köszönöm szépen Garcia Perez asszonynak, úrnak, szakbizottság elnökének azt, hogy meghívott minket erre a meghallgatásra, és Köszönöm szépen neked is, Mária, a munkádat, hiszen te valóban vezetted azt a harcot, amit Bulgáriában a politikusok vívtak a társadalmon belül annak érdekében, hogy végre legyen nők, illetve nemek közötti egyenjogúság, és hogy tudjunk harcolni a nők elleni erőszak ellen. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát választottátok a szomszédsági politikát a keleti, illetve a déli szomszédság országaival kapcsolatban, hiszen nagyon is itt az ideje, hogy ezt a kérdést kicsit részletében megtekintsük. A mai előadásom alatt az egész témakörön belül, a nőjogi téma, témakörén belül két kérdésre szeretnék most összpontosítani, amelyet nagyon gyakran kifelejtenek a politikákból. A kérdésekkel kapcsolatban nem túl sok adat érhető el. Remélem, hogy esetleg ez a meghallgatás lesz majd a kiinduló pontja annak, hogy ezeket a témákat alaposabban meg tudjuk tekinteni. Az egyik a konfliktusok befejezése és a békeépítés, a másik pedig a az emberi jogi békeharcosok, és mind a két témában különösen a nőknek a szerepe. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nők jogát az európai szomszédságon belül védjük meg, és lényeges, hogy, és ez azért is lényeges, mert Európa saját békére és biztonságára is hatással van. Ez ugyanis nem csak morális kérdés, etikus kérdés, vagy igazságügyi kérdés, a nők egyenjogúsága minden nemzet számára és az Európai Unió számára, az Európai Unió egészének is fontos. A nők jogainak megtagadása a közös, közös biztonságunkat is fenyegeti háborúban, amikor a férfiak harcolnak, vagy elrejtőznek, vagy meghalnak, akkor a nők ellen fordul az ellenséges katonák haragja. Ők azok, akik kinyitják az ajtót éjszaka, ők azok, akik dolgoznak a mezőkön, ők azok, akik összetartják a közösséget, ők dolgoznak otthon, ők az aktivisták is, az újságírók is, az ő gyermekeik tűnnek el, ők a tanítók, az ügyvédek, az énekesek, a történetek elmondói, és gyakran ők azok, akik a katonák erőszakának e, áldozatául esnek, és aztán az ő gyerekeiket hordják ki. A csecsen háború óta több mint 2000 csecsenővel találkoztam, akiket megerőszakoltak a katonák, és láttam, hogy milyen rettenetes fájdalom az, amikor ez megtörténik, hogy milyen reménytelen a szégyenérzet és a magány érzete ezekben a nőkben. Ugyanakkor elbűvölt az, megragadott az, hogy mennyire erős az akaratuk, mennyire bátrak, mennyire bátran elmondják ezeket a történeteket annak érdekében, hogy meglegyen, megvalósuljon a béke. 2000 2006-ban alapítottam az Érjünk el minden háborúban élő nőt nevű szervezetet, a Raw in War szervezetet, annak érdekében, hogy hangot tudjak adni ezeknek a nőknek is. A nemzetközi közösség egyelőre képtelen volt tartós békét és biztonságot teremteni ezeken a területeken, a világ békeegyezményeinek több mint fele öt éven, belesztül, öt éven belül öt éven belül felbomlik, rengeteg a befagyott konfliktus, és csak Belarus a keleti partnerség országai közül az, amelyben fegyveres, valamilyen formájú fegyveres konfliktus nem volt. Ukrajnában aktív ellenségeskedés van, hegyi Karabakban szintén, ugye Örményország és Azárbajdzsán között, de ott van a grúziai háború, valamint az délosszétia és abháziai konfliktus, és a Donidnyeszteri köztársaság helyzete is. tudják-e, hogy egy év alatt ugyanannyit költünk háborúra, katonai készültségre, mint, 700, mint, mint amennyit az ENSZ 700 év alatt költ el ö, ö, különböző támogatásokra, és hogyha a nők ügyére fordított költségeket nézzük, akkor ez több mint, tö, ez több mint ezer évre rúg. Nem csoda az, hogy azok, akik a fegyveres konfliktusokban részt vesznek, és elveszik mások életét, inkább a külön, kö, következő háborúra gondolnak és fegyverkezésre gondolnak, ö, ö, és távol tartják a nőket a tárgyalóasztaloktól, ahol a béke megvalósulhatna. Ennek egyáltalán nincs így értelme. Miért lenne fontos a nők szerepe a tárgyalóasztaloknál? Egyre ö, inkább látszik, hogy a nők azok, akik hozzá tudnak járulni a béke megteremtéséhez, és a nők részvétele sokkal tartósabb eredményt tud hozni. Amikor a nőket bevonják a béke folyamatba, akkor az emberi jogok, az igazság, a megbékélés témája mindig fölmerül. Olyan alapvető fontos kérdések is a tárgyalasztalra kerülnek, mint, a, mint az egészségügy, az élelmiszerbiztonság, az ivóvíz kérdése. A libérai riai elnök Ellen Johnson, amikor hatalomra került. Elsőként a csatornarendszert, illetve az ivóvíz kérdését oldotta meg Libériában. Hát gondoljuk el, hogy a, poszt, hogy, a, hogy a konflikt, posztkonfliktusos országokban hány ilyen elnök volt, aki először a, az ivóvíz kérdésével kezdett el foglalkozni. Mégis azt látjuk, hogy ha a 92 óta megkötött 31 béke megállapodás közül csak 4%-ában vettek, vettek részt növek, nők, és a tárgyalók, valamint a tanúk, illetve a tárgyaló tárgyaló csoportok résztvevői között is alig-alig csak 3-4-5 százalékban voltak nők. A keleti partnerség országaiban ugyanez a helyzet, egy nemrégi tanulmány azt mutatja, hogy a hegyi karabaki formális béke folyamatban nem vettek részt nők. Négyen voltak azok, akik a, a, a Genfi tárgyalások során a grúz tárgyalásban részt vettek. Ez a legmagasabb arány négyből tíz, de a tízből most, a négyből most már csak tízből négy volt, de most már csak kettő marad azon kívül Ukrajna keleti részén folyó konfliktusban is csak legfelebb Angela Merkel tudjuk említeni, mint női résztvevőt. A transznisztriai konfliktusban Moldovában sincsenek női tárgyalók, és a déli szomszédságot említve a szíriai béketárgyalásokban sem láttunk egyetlen egy nőt sem. A Azonban 2016 márciusában egyre nagyobb lett a nyomás a nőjogi közösségek részéről, éppen ezért elérték, hogy egy tanácsadó testület formájában vehessenek nők is részt a szíriai tárgyalásokban. Ez jobb, mint a semmi, de nem, ele, nem elegendő. Hölgyeim és uraim, Európában Ma nyílt fegyveres konfliktus van Ukrajna keleti részén. Már nem nagyon ér el a nemzetközi média címsoraiba, de még mindig több ezer ember szenved, szenved ezeken a területeken, lábbal tiporják az emberi jogaikat, és az alapvető szolgáltatások, nyugdíj, társadalombiztosítás, gyógyszerellátás és az élelmiszerbiztonság hiányzik, és még mindig létezik az emberrablás, a kínzás és a szabad mozgás megakadályozása is ezeken a területeken. Pont ott jártam, az elmúlt két év alatt én vezettem az ENSZ emberi jogi monitori, monitorozó misszióját Nyepro Petroszkban és Zaporozsjében. A nők ellen elkövetett szexuális erőszak is része ezeknek a konfliktusoknak, de a megtorlás félelme miatt a nők nem jelentik be a megerőszakolásukat. Az embercsempészet is nagyon gyakori Ukrajnában, és emberek, nők, gyermekek millióit teszik ki ennek a veszélynek, a kizsákmányolásnak, de konkrét adataink sajnos nincsenek erről a, az ukrajnai fegyveres konfliktus a családon belül előszak és a nők, lányok elleni erőszak megnövekedését okozta, hiszen az egész társadalom militarizálódik, és egyre több a fegyver a frontvonal mind a két orsz, oldalán. Minden konfliktusban látjuk ezt, Ukrajnában jelenleg is ez folyik. Azon kívül a traumatizált volt katonák visszatérnek a társadalomban, és az első célpontjuk ott is a családjukban élő nő. Európa küszöbén van egy másik háború is, az iszlám állam által nők és gyermekek által folytatott háború. Mozulban múlt héten nőket égettek el ketrecelgben az ISIS militaristái, mert megtagadták hogy rabszolgáik legyenek. Még mindig több mint három ezer jezidita nőt tartanak szexrabszolgaként, és rengeteg ember próbálja kitárgyalni a meg, kiszabadításukat, vagy megszabadítani őket, megszöktetni őket életét kockába kockára téve a keleti partnerség országaiban a nők nem vesznek részt a döntéshozatalba, a politikába. A, a nők elleni erőszak ellen leginkább pedig politikai pozíciókból lehetne harcolni, de a nőknek nagyon nehéz és hosszú útat jelent ezekbe a pozíciókba eljutni, úgyhogy ehelyett e, e-, ehelyett megpróbálják azt elérni, hogy semmiképpen ne feministának nevezzék őket, ugyanis a feminista megnevezés e, Kelet-Európában még mindig azt jelenti, hogy az illető egy nem kívánt férfi gyűlölő ronda perszóna. A keleti partnerség országaiban, tehát nagyon fontos, hogy figyelmeztessünk állandóan arra, hogy a jogszabályokat és a politikákat úgy kell megváltoztatni, hogy abba a nőket is bevonják. A nőket segítenünk kell, és nyilvánosan támogatnunk kell az európai intézmények részéről is a női egyenjogúságot ott egyelőre csak a civil szervezetek, a nőjogi szervezetek tudják támogatni, de ezek nagyon gyakran a társadalom perifériáján vannak, és nem tudnak részt venni a társadalmi vitákban. A nőellenesség, amelyet a központi szervezetekben tapasztalunk, megmagyarázza, hogy a régióban miért nem vehetnek részt a nők a politikai döntéshozatalban. Hogy tudunk ezen segíteni? Mit tudunk javítani a helyzeten. Először is úgy gondolom, hogy először is otthon kell kezdenünk a munkát, kilenc Európai Uniós külön, különleges képviselő van, ezek közül kettő dolgozik. Ezek közül tudják-e, hogy hány nő a, hánya a nő a keleti partnerséggel foglalkozók között? Egy sincs az Európai Unió külügyeivel foglalkozó legfontosabb pozíciókban szintén nagyon kevés a nő. Márpedig az Európai Uniónak kellene péld, jó példával előjárni ezen a területen. Tehát először is a toborzási, kinevezési folyamatokat kellene saját magunk házatáján megreformálni, és azt kellene tennünk, hogy az Európai Unió vezetői között gondoskodunk arról, hogy legyenek magasan képzett nők, akiknek ez a prioritása. Új mutatókat kellene a nők feladat és felelősségvállalására kidolgozni, biztosítani kellene, hogy a nők a béke folyamatokban részt vehessenek. Az Európai Unió a fegyveres konfliktusokban résztvevő nőkről 2006-ban és 2012-ben készített állásfoglalást, vajon az Európai Unió tett valamit ezekkel a szövegekkel? A 2016. februári állásfoglalás például felszólítja az EU-t arra, hogy a, a különböző béketárgyalások során letegyük kötelezővé a nők résztvételét a béketárgyalásokban, és támogassuk a civil szervezeteket, segítsük őket hozzá tárgyalóasztalokhoz. Szükség van arra, hogy a parlament új erővel kezdje el támogatni ezt, hogy feltételévé tegye a nők tárgyalásban való részvételét annak, hogy az európai intézmények keleti és déli partnerségünkben résztvevő országokat támogassanak. Azon kívül kellene, hogy legyen egy különleges képviselő a külügyi szolgálaton belül, amely pontosan ezzel foglalkozik, mert így sokkal hatékonyabban tudná támogatni az ENSZ ezzel foglalkozó képviselőit is, és így az Európai Unió minden egységét és, és ezzel foglalkozó testületét támogatni tudná. Ha lenne különleges képviselő, akkor az a koherenciát és a hatékonyságot garantálni tudná, illetve a elfogadandó stratégiák és a meg, megtendő lépések végrehajtását tudná garantálni. Azon kívül a különleges képviselő remélhetőleg nő lehetne. Aztán azt is tudnunk kell, hogy a nőjogi szervezetek béketárgyalásban való részvétele nem azt jelenti, nem mindig jelenti azt, hogy a női jogi témák majd azt, asztalra is kerülnek és érvényre jutnak. Ehhez a nők képzésére van szükség keleten és délen egyaránt. Tárgyalókészség szempontjából, illetve azt is azt is meg kell tanulniuk, hogy hogy tudják hallatni a hangjukat, hogy tudják megfogalmazni az ikényeiket, hogy tudják belefoglalni a béketárgyalások napirendjébe ezeket a témákat. Hogyha ezt megtesszük, akkor, akkor ezzel nagy lendületet tudnak adni a béketárgyalásnak. A kereti partnerségek országain belül ugyanakkor csak Grúziában létezik egy olyan cselekvési terv, amely a béke és biztonság teremtésében a nők részvételét is garantálja egy ENSZ határozat nyomán. Ezért az EU-nak minden keleti partnerségi országban arra kell -e kellene próbálni ráhatnia, hogy legyen egy ilyen cselekvési terv, illetve hogy legyen az ennek rendelkezéseit felügyelő monitori, monitorozási terv is. Az ENSZ be kell, hogy vonja a nőjogi szervezeteket a a különböző újjáépítési és és konfliktus lezárási folyamatokban, és itt ide tartozik az embercsempészet elleni harc is, amelyen belül nagyon fontos, hogy az áldozatokat ne tegyük bűnösökké. Sajnos a konfliktusok során ez gyakran, szem, ez gyakran szem elől tévesztjük. Az áldozatokat nem szabad bűn, bűnössé, bűnösnek tartani, megfelelőképpen védeni kell. Hogyha a nőknek több jogot adunk ezen a területen, akkor az csökkenteni fogja a nők kizsákmányolását és az embercsempészetet. Végül pedig a nő, nőjogi csoportokat és a ö, menekült, nők, nők menekült ö, jogi csoportjait is támogatnunk kell mégpedig kis mértékű, nagyon rugalmas és se, semmiféleképpen nem bürokratikus módon. Meg kell hallgatnunk a civil szervezetek női képviselőjét, a női vezetőket, meg kell kérdeznünk őket, hogy hogy tudunk segíteni a konfliktusok utáni helyzetekben. Hogy tudjuk korai riasztással feltérképezni, hogy hol vannak lappangó konfliktusok hogy hol robbanhatnak ki fegyvertes konfliktusok. A nőjogi képviselőket, a nőjogi aktivistákat meg kell védeni, hogy ne legyenek kitébe fenyegetésnek a munkájuk során. Nagyon sok háború sújtotta országban látogattam meg menekültáborokat, tömegsírokat, még a saját barátaim sírját és olyan emberek sírját, akiket elhallgattattak a munkájuk miatt. Anna Politkovska és Natália Stemirova olyan újságírók voltak, akikkel én magam is találkoztam emberi jogi munkám során, az első csecseni háborúban. Ők emberi jogi újságírást folytattak, ők elmondták azokat a történeteket, amelyek, amelyek emberi jogokról szóltak. 2006-ban Politkovszkáját Moszkvában megölték, ráadásul Putyin elnök születésnapján, és azok, akik annát megölték, tudták, hogy a, egy gyilkos büntetlenül ö, ö, marad, illetve azok, akik a gyilkosságot megrendelték, azok mindenképpen büntetlenül maradnak majd. Natália Stemirova, a Memorial orosz emberi jogi szervezetnek dolgozott, és sokat együttműködött Annával is. Ő pedig 2009. júliusában, 5, 2009. júliusában ölték meg, gyilkolták meg, és az ő gyilkosságát sem próbálta senki felderíteni. Az orosz hatóságok a mai napig nem mutatnak semmiféle politikai hajlandóságot arra, hogy felderítsék, hogy kirendelte meg ezeket a gyilkosságokat, és nem fognak igazságot szolgáltatni. Az Anna Politkovskaya díjat létrehoztuk, Anna meggyilkolásának napján kerül a sor átadására az emberi jogvédőknek valamilyen helyszínen a világon, valamilyen konfliktusos övezetben egy olyan személynek ítéljük oda, aki az emberi jogokért szállt síkra. Natalia Stemirova volt az első díjazott 2007-ben. Ezen munkán, valamint a díjon keresztül Anna meggyilkolása óta találkoztam rendkívüli nőkkel, akiket, akiknek mélt, munkáját méltattuk ezzel a díjjal. Afganisztántól Irakig, Darfurig, Szírián keresztül nők kockára teszik életüket azért, hogy az igazságot kimondják, keressék és védjék a fegyveres konfliktusokban a civileket. 2011-ben a díjazott Razan Zajtunek volt Szíriából, megint csak egy bátor nő, aki felemelte hangját azon atrocitásokkal szemben, amelyeket a civil lakosság szenvedett el, bujkálni kényszerült, megkínozták családtagjait, és lassan befejezem, mondja az előadó. Ennek ellenére folytatta munkáját, és bátorságának elismeréseképpen 2011-ben megkapta az Európai Parlament Szaharov díját is. 2013. decemberében Razán férje és két aktivista egy ellenzéki fegyveres csoport fogságába került, túlszulejtették őket. Tehát a történet úgy tűnik, hogy úgyból megismétlődik Csecsenföldtől Szíriáig, és a keleti partnerség, valamint a déli partnerség országaiban kirobbanó konfliktusok során is. A közérdekű bejelentőket, az újságírókat megfenyegetik, bebörtönzik, meggyilkolják, ahogyan Annát és Natáliát is, akik a E, akik a szólásszabadságért e, szálltak síkra, de elhallgattatták őket. Mindig felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik még mindig a veszély ellenére e, kimondják az igazat, az újságírókat, az aktivistákat hogyan tudjuk védeni, hiszen ők azokat védik, akiket senki sem akarja meghallgatni. És van néhány dolog, amit az EU és a parlament megtehet. Nem elég, hogyha csak áldozatként tekintenek a nőkre. Fontos, hogy felülvizsgálják a jogvédőkre vonatkozó szabályozásokat, szem előtt tartva az emberi jogi jogvédők érdekeit, különös tekintettel azokra, akik háborús konfliktusok sújtotta országokban dolgoznak. Kell egy védelmi mechanizmus, amely biztosít egy vízumrendszert is az emberi jogvédőknek, hogy elmenekülhessenek és megmenthessék életüket, ha veszélybe kerülnek. Meg kell hallgatniuk a nők, az emberi jogvédők szavát. Szükséges egy olyan tanács is, amelyet az önök bizottsága hozhat létre. Az emberi jogvédőket be kell vonni, akik a konfliktusos övezetekben dolgoznak, a keleti vagy déli partnerség országaiban, és hallgassák meg őket, amikor EU jogszabályokat, illetve cselekvési terveket dolgoznak ki. Kérem azt is, hogy, felül, hogy vizsgálják felül a finanszírozási eszközöket, támogatva az emberi jogvédőket, és figyeljenek oda a védelmükre az elszámoltathatóság kérdését is kezelni kell. A szexuális erőszak, valamint a nemek közti erőszak kérdését, amelynek ki vannak téve az emberi jogvédők, akiket elhallgattatnak, és most érdeklődéssel várom megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen a szakértelmének köszönhetően azt gondolom, hogy teljesen érthető az üzenet, óriási a kihívás, amelyekről mélyrehatóan beszámolt. És itt a döntéshozatalba való e, bevonása, a gazdasági részvétele merül fel a nőknek, illetve nyilván nagyon fontos a nők konkrét biztonsága. Nos, Veronika Kribászkának adom át a szót, aki a Lengyel Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete részéről a női egyenjogúság helyzetéről szól majd a keleti partnerség országában. And thank you. Köszönöm a meghívást, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok önök előtt, és beszélhetek ezen rendkívül fontos kérdésekről. Ezt a meghallgatást azzal kezdtük, hogy a legfontosabb kihívásokat vitassuk meg a keleti partnerség országaiban. Úgy gondolom, hogy ahogyan a fokozódó militarizmus, amelyről Mária is beszélt, a gender ellenes jelenségek is egy komoly kihívást jelentenek, nem csak a nők jogaira tekintve a szomszédos országokban, hanem a nők jogait tekintve Európában is. Ami még ennél is fontosabb az az, hogy ez a kihívás olyas valami, amelyen nem tudunk a szokásos orientált megközelítéssel túllépni. Ezt nagyon, jó, nagyon könnyen megszoktuk, de át kell gondolnunk az általában követett megközelítésünket. Túl kell lépnünk a szakpolitikákon és amikor megnézzük a különböző jelentéseket és szakpolitikai ajánlásokat, amelyek a kereti partnerség országban a nők jogaival foglalkoznak, azt láthatjuk, hogy a hangsúlyt két dologra helyezzük, amelyek fő kihívásként jelennek meg az egyik, a hagyományos patriarchális kultúra, és itt főleg arra koncentrálnunk, hogy a hagyományos sztereotípiák hogyan érintik negatívan a nők részvételét a társadalomban, illetve a gazdasági helyzetüket, másodszorban pedig a jogalkotási rendszer. Itt azzal érvelünk, hogy az esély egyenlőséget, az egyenjogúságot nem biztosítják előképpen, ezért további intézkedések szükségesek, de ma nem a két megszokott aspektusról, tehát az említett kérdésekről fogok beszélni, a patriarchális aspektusokról, illetve a jogalkotási kérdésekről, hanem szeretném a figyelmüket felhívni egy újabb kihívásra, az szociális, politikai, szexuális jogokra, amelyek lassan megjelennek a keleti partnerség országaiban. Ez pedig a genderellenes mobilizáció. Ezeket az aspektusokat kutattam az elmúlt három év során. A következőképpen struktúrálnám előadásomat. Először is egy rövid áttekintést adnék arról, amit már tudunk, erről az úgynevezett anti-gender mozgalomról. Szeretnék röviden részleteket ismertetni erről, és áttennék majd a hatékony válaszokra. Mit jelent ez a jelenség? Lehet, hogy nem mindenki van ezzel tisztában. Itt egy nemzeteken átnyúló mozgalomról van szó, amely a gender, a nemek közti egyenjogúság aspektusai ellen mozgósít a keleti partnerség országaiban, és eh, ezen különböző szintek alatt. Itt például támadják az egyenjogúságot támogató politikákat, a szexuális felvilágosítást, és az egyenjogúságot, mint kutatási területet, valamint olyan szervezeteket, mint az EU vagy az ENSZ, amelyek jogszabályokat alkotnak ezen a területen. A kisebbségi jogokhoz is kapcsolódik ez, de itt Pető Andrea érvelésére utalnék. Ez csak egy szimbolikus jelenség, hiszen itt különböző konzervatív szereplők egyesülnek, ez aláássa az európai liberális értékeket, és ez húzódik meg a demokratikus politika mögött. A civil szervezetek, vagy az alulról építkező demokrácia. Ez a, ebben a, erről a jelenségről a kutatás csak a közelmúltban kezdődött, és mindezt ugyanazon nemzeteken átnyúló jelenség elemeiként kellene tekintenünk. A kutatás rámutatott arra is, hogy vannak a különböző szereplők között pénzügyi és egyéb kapcsolatok is, és így közös jellemzők fémjezik ezt a mozgalmat. Kitérnék most ezen aspektusokra. Közös antropológiai háttérrel rendelkezik ez a mozgalom. Ez a római katolikus egyház tanításaira nyúlik vissza. Az egyik ilyen tanítás ami alátámasztja ezt a mozgalmat, az az új evangelizáció, a hittől eltávolodott keresztényeket újra kell evangelizálni, a családról és a nőkről szóló tanításokra kell itt gondolnunk. A férfiak és a nők különbözőek, ugyanakkor azonosak és egyenlőek a méltóságukban továbbá. Ami közös ezen mozgalmakban, az az, hogy hasonló résztvevők, résztvevőkkel bír a mozgalom. A római katolikus, illetve az ortodox egyháza keleti országokban civil szervezetek, nemzeti és nemzetek feletti szinten is léteznek, mint a European Dignity Watch, vagy a World Congress of Families, amely felhívta a figyelmet a nemekkel kapcsolatos ideológiában rejlő veszélyekre, és persze vannak szélső jobboldali politikai pártok is, amelyek így mozgósítják szavazóikat az ortodox szülők mozgalma Grúziában, illetve Ukrajnában is vannak ilyen ideológiájú szervezetek. Ami még közös ezekben a szervezetekben az az, hogy azonos nyelvezetet használnak, arra apelálnak, hogy az emberek biztonságot és méltóságot igényelnek, és a családdal kapcsolatos értékekre helyezik a hangsúlyt, és egyfajta neokolonizációs keretben mozognak. Az Európai Unió a nemzet kulturális gyarmatosítójaként jelenik meg, amely a nemzeti értékek tönkretételére törekszik, és egy külső elitet próbál a helyi lakosságra erő, erőszakolni. Az Európai Unió és az Egyesült Államok eh, jelentek meg itt eh, főleg, és eh, elnézést mondja az előadó, általában nagyon gyorsan beszélek. Tehát említettem, hogy a kutatás eddig az Európai Unióra és az Egyesült Államokra fókuszált, és nem igazán tudunk sokat még a nemzetközi mozgalomról a keleti partnerségi országokban. Ugyanakkor helyi aktivisták Örményországban, Belarusban, Grúziában, Moldovában és Ukrajnában felhívták a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy milyen negatív érzelmeket korbácsolnak a feminizmussal szemben, és gyakran abba a hibába esünk, hogy helyi jelenségként tekintünk ezen mozgalmakra, ahelyett, hogy egy nemzetközi mozgalom részeként tekintenénk rá. Európa szerte elterjedt eh, tehát ez a mozgalom. A keleti partnerség országaiban megfigyelhetjük, hogy hasonló eh, szereplők eh, vesznek ebben részt. Szélső jobboldali pártok, jobboldali pártok, abortuszellenes szervezetek, illetve egyházi szervezetek, amelyek gyakran transnacionális hálózatokhoz kapcsolódnak. Grúziában az egyház a genderellenes mozgalom élén állt, az ország pedig a szélsőséges csoportok térerésének is tanúja volt, feminist a párti kávézó ellen is támadás történt az utóbbi időben. A szélsőségesek egy LGBT fesztivált is, fesztiválon is megjelentek Lvivben, körülfogtak egy szállodát. És ami még hasonló a keleti partnerség országában és máshol ebben a jelenségben az, hogy félelemkeltéssel élnek, és a szexuális deviáns, szexuális deviáns viselkedésekkel egyben mossák a női egyenjogúság kérdéseit. A görög katolikus egyház például a gender ideológiát elítélte, a család intézményének tönkretételével vádolta. 2012-ben ukrán aktivisták azzal érveltek, hogyha a diszkrimináció ellenes egyezményt Ukrajna alá írja, akkor egyfajta homo diktatúrának áldoz, válik áldozatává. A gay Európa pedig egyfajta totalitárius ideológia szinonimájaként terjedt el. Genderellenes kampányok a keleti partnerség országaiban hasonló sémát követnek, és nagyon hasonló eszközöket használnak. Lengyelországban vagy Szlovákiában, de Örményországban vagy Grúziában is gyakran bizonyos európai intézkedések ösztönözték a különböző fellépéseket. Vagy az Európa Tanács fellépése, ezt követően a Európa, Európa párti politikusok ellen szólaltak fel. Örményországban, amikor a parlament elfogadta az egyenjogúsági törvényt nőkre és férfiakra vonatkozóan, szintén hasonló helyzet következett be. Az ezt követő hónapokban pedig szélső jobboldali csoportok, család, párti szervezetek egy széleskörű kampányt kezdeményeztek az emberi jogvédők ellen, nemzet árulóknak és a család elpusztítójának titulálva őket. Más országokhoz hasonlóan az örmény kampányt is különböző szinteken hajtották végre a közösségi oldalakon, illetve a médiában is. A szélsőségesek megzavartak nem kormányzati szervek által rendezett, szervezett rendezvényeket is Ukrajnában amely ugye a legfejlettebb ország az egyenlőség tekintetében a keleti partnerség országai közül. A különböző ajánlásokat is támadták, azzal érvelve, hogy az ukrán értékek um, ellen irányulnak, és készült egy uh, Stop Gender nevű kampány is, és a fellépések közé tartozott uh, egy uh, ugyanilyen internetes platform elkészítése is, ahová videókat töltöttek fel, és leveleket intéztek az ukrán és az orosz hatóságokhoz is, amelyek célja a különböző aktivisták megfélemlítése volt. Melyek azok a következtetések, amelyeket levonhatunk ahhoz, hogy hatékony választ adjunk, adjunk ezen jelenségekre? Először is hajlamosak lehetünk arra, hogy ugyanazon régi patriarchális rezisztencia megnyilvánulásaként tekintenénk ezekre, de ezek új nyelvezettel jelennek meg, és új szereplőket vonnak be. Éppen ezért egy új politikai kihívásként kellene tekintenünk rá, amelyeket, amelyet régi, kihívá, régi eszközökkel nem oldhatunk meg. A keleti partnerség régiójának sajátos jellemzői vannak a politikai történelmi adottságok miatt, és a genderellenes mozgalmak ezekben az országokban egy gyenge intézményi keretben működnek, ami a nők jogainak védelmét illeti. 2010-ben is azt láttuk, hogy a férfiak 6%-a úgy gondolta, hogy nők nem lehetnek jó vezetők, és mindez egy paradox helyzetet idéz elő. Ugyanis úgy támadják a feminizmust, hogy gyakorlatilag alig létezik feminizmus ezen országokban, vagy hogy egy grúz aktivista mondta, az egyenjogúság ellens, ellenességének hosszabb története van, mint az emberi jogok ellenirányuló mozgalmaknak. Ez azért is fontos, mert ezek egy egy nemzetközi jelenséggel kapcsolatosak, éppen ezért ezeket a különböző szinteken kell orvosolni. Ahogy Pető Andrea is mondta, a progresszív európai politikának túl kell lépnie az ilyen bürokratikus megközelítéseken, és vissza kellene térnie az alapokhoz. Több erőfeszítésre van szükség, és több forrás szükséges az alulról építkező kezdeményezések támogatására, mert ezek jelenthetik az alternatívát, ezen konzervatív mozgalmakkal szemben. Ezen aktivista csoportok, embriókvédő csoportok nem csak pénzügyi, hanem intellektuális támogatásra is szorulnak, ahhoz, hogy belássák, hogy itt nem egyfajta helyi patriarchális mozgalomról van szó. Képzést lehetne nyújtani szakértők bevonásával, workshopokkal. A helyi aktivisták szorosan együttműködnek a helyiekkel, jobban megértik az ő félelmeiket, az ő igényeiket, ezért jobban segítséget nyújthatnak a politikusoknak is, hogy mindezekből hatékony politikai stratégia alakuljon ki. A polgári kezdeményezéseket támogatni kell, de ez nem elegendő. Amikor nem csak a keleti partnerség országaiban, hanem Európa szerte egyre többen szkeptikusak az európai integrációval szemben, és egyre több egyötri őket, a jövővel kapcsolatban át kell gondolni az Európai Unió egyenjogúság kapcsolatos paradigmáját ahelyett, hogy a genderellenes mozgalmakat egyfajta feminista ellenességként tekintsük, ezeket egy neokonzervatív reakcióként kell tekinteni egy sokkal globálisabb válságra. Ez ugyanis a globalizáció és a neoliberális gazdasági politikák által kiváltott félemekből alakult ki, ez ugyanis kivetítődik a nemi szerepekre. Éppen ezért a hatékony válasz mindenképpen a kiváltó okokra kell koncentráljon, a félelmekre, amelyek miatt az emberek a család, illetve a vallási közösségek felé fordulnak. A döntéshozóknak Európa szerte egy működőképes alternatívát kell nyújtaniuk, amelyek visszaállítják az embereknek a liberális demokráciába és az Európai Unióba vetett bizalmát. Köszönöm. Köszönöm szépen. a asszony. Biztos vagyok benne, hogy az önszavajra is felmerülnek majd kérdések, de azt gondolom, hogy nagyon relevánsak voltak ezek a megállapítások. Tehát én is fenntartom a jogot magamnak, hogy egy-két kérdést feltegyek majd. Most viszont átadom Vincent Forrest úrnak a szót, aki az Euromed eh, jogok intézetének a jogvédelmi igazgatója, és a déli szomszédságban résztvevő országok nőjogi helyzetéről fog beszélni, illetve arról, hogy az európai szomszédságpolitika mennyiben járulhat hozzá a férfiak és nők egyenlőségéhez az érintett országokban. Forrest úr, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vincent Forrest vagyok, angolul tartom az előadásomat, tehát a brüsszeli Euromed Rights eh, szervezetet képviselem. Köszönöm, hogy velem is javították a női-férfi esélyegyenlőséget itt a, a panel szakértői között, és igyekszem nem két órában részletezni megállapításaimat az Euromed Rights 70 tagszervezettel rendelkezik Európában, illetve a tágabb világban. 50-50 százalékban képviselik a különböző térségeket a résztvevők, és ezért is rendelkezünk egyfajta rálátással. Én azt gondolom, hogy főleg a szomszédsági politika tavalyi felülvizsgálata, illetve az ez e kapcsolatban megjelent novemberi közlemény nyomán kaptuk a felkérést, hogy mérjük fel a helyzetet. Ahogy említettem, fele részben uniós tagállamok, másik fele részben a déli szomszédsági országok résztvevői alkotják a tagszervezetenket, tehát a férfinői esélyegyenlőség és a nők elleni erőszak a két kiemelt témakörünk még az arab tavasz eh, előtt elkezdődtek a pozitív fejlemények, de azóta is, például 2011-től Marokkóban, Tunéziában eh, és Egyiptomban két évvel ezelőttől indultak ezek az átalakulást jelentő folyamatok. A Marokkóban például a családvédelmi törvényt eh, módosították, 2008-tól betiltották a női nemi szerveknek csonkítását Egyiptomban, illetve Libanonban 2014-ben Algériában hasonló reformok történtek, és még több jogszabályt hoztak a nők elleni erőszakkal szemben Marokkóban idén, illetve Tunéziában, ahogyan nyilván tudják. És, és hogy el tudják képzelni, még mindig rengeteg az előttünk álló kihívás, és a nőjogokkal, illetve a női-férfi egyenjogúsággal foglalkozó tevékenységünk során akár női esély egyenlőtlenségekről is beszélhetnénk, mert bár vonatkozó egyezményt eh, ratifikálták, de nagyon fontos kivételek maradtak például a Tunéziában két éve módosították a fenntartásokat, illetve Palesztinában eh, a fenntartások nélküli ratifikálás is megtörtént. Tehát pozitív jogalkotási fejlemények történtek, de legnagyobb részt a nők elleni erőszakot korlátozó rendelkezések igen szűk hatályúak. Hadd térjek ki a törvényhozás, illetve a társadalom közötti szakadék elemzésére gyakorlatilag a jogalkotók a konzervatív családi értékeket igyekeznek megőrizni a jogszabályokban, és nem az emberi jogok felől közelítenek ez a kérdéshez. Nagyon fontos a gyakorlatban való végrehajtás. Annak ellenére, hogy 2008-tól Egyiptom törvényileg betiltotta a női nemi szervek eh, megcsonkítását. Nemrégiben egy 17 éves egyiptomi eh, lány május végén belehalt a különböző szövődményekbe, amelyek a női körülmetélésnek a utóhatásaként léptek fel. Tehát az, hogy jogszabályt hoznak, az nem a folyamat vége, sokkal valószínűbb, hogy az eleje, illetve most a gyakorlati végrehajtásra kell odafigyelnünk. Aztán még egy nagyon fontos kihívásra térnék ki. Mariana említette, hogy a nőket nem csak azért érik támadások, mert védik az emberi jogokat, hanem egyszerűen azért, mert nők. Tehát duplán stigmatizáltak. És az emberi jogok védelme miatt is üldözik őket, másrészt a becsületükbe gázolnak, illetve megsértik a méltóságukban őket. Tehát keleten és délen ez közös kihívás, sőt, még az EU tagállamokat is hozzávehetjük, valamint a világ összes többi országát. És a déli országokban dolgozó kollégáink nyíltan szólnak arról, hogy egy lépést előre, két lépést hátra tesznek az utóbbi évben. Tehát a jogszabályok pozitívan változnak, viszont a nőjogi aktivistákat támadások érik, illetve visszaütnek az elért eredményekért a társadalom egyes rétegei. Az EU nemzetközi nőjogi eszköztáráról szeretnék beszélni, illetve a szomszédsági politikáról amennyire tudjuk. Nincs konkrét ország specifikus intézkedés az Euromed partnerség, illetve szomszédság keretében, hanem az esélyegyenlőségi intézkedési terv a, tulajdonképpen az eszközünk, erről majd a mellettem ülő szakértő szól, és ez jó is, mert a külügyi intézkedéseket megalapozza a szomszédságban, illetve az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat intézményi megközelítését maga mögött hagyva egyértelműen eredményorientált és konkrét eredményekre törekszik a terepen. Az ajánlásokról szólva nagyon fontosnak tartjuk a monitorozó mechanizmust, illetve gyakorlati végrehajtás megfigyelését. Tehát a, az esélyegyenlőségi intézkedési terv a gyakorlatban kell, hogy bizonyítson. Mert az első változatban tudjuk, hogy voltak hiányosságok, illetve a mainstreaming nem igazán tudott érvényesülni az intézményekben sem. Tehát ez még továbbfejlesztést igényel. Mik a fenyegető veszélyek? A nők részvételét illegitimé szeretnék tenni, illetve aként feltüntetni. Tehát nem csak a mainstreamingre van szükség, hanem az egyes aktivisták védelmére is. Tehát itt az emberi jogok védőire, illetve a nők elleni erőszak elleni aktivizmusra, aktivistákra gondolok. Ami az esélyegyenlőség intézkedési tervet illeti, ez szerepel a szövegekben, és ez jó, és az EU a dél déli partnerségből, Libanonnal, Jordániával, Egyiptommal, hamarosan Algériával is együttműködik ezen a fronton, és a nőjogi helyzet prioritást képvisel, illetve horizontális téma, ami kedvező. Nagyon fontos, hogy hatékony nőies egyenlőségi mutatókat érvényesítsünk a partnerségi együttműködésben, illetve akkor, amikor a gyakorlati eredményeket vizsgáljuk. Szintén nagyon fontos, hogy a nőjogok fejlesztése az EU Marokkóval és Tunéziával való partnerségében, illetve a többi országgal való együttműködésben is kiemelt szerepet kell, hogy vigyen. Marokkóban nemrég hoztak a nők elleni erőszak elleni törvényt, de még elő, előre kell lépni, illetve Egyiptomban felhígították, felvizezték a kormány által végül elfogadott jogszabályt. Az isztambuli egyezményre szeretnék itt utalni, a nők elleni erőszakkal szemben. Miért? Mert ez az első jogilag kötelező, illetve a leg átfogóbb egyezmény, és itt nem csak az Európa Tanács tagországa általi ratifikálás fontos, hanem a kelet, illetve a déli földközi térség országai is fontos, hogy ratifikálják, valamint az EU tanácsa is bejelentette fontos lépésként a ratifikálást. Fontos, hogy a civil társadalom felvilágosítása megtörténjen, hogy tudatosan kezeljék ezt, mert a civil társadalom gyakran nem is tud ennek az egyezménynek a létéről. Tehát nem elég aláírni, ratifikálni, hanem ugyanilyen lényeges a rendelkezéseknek érvényt szerezni a gyakorlatban. A 3P, a prevenció, a védelem, illetve a hatékony megvalósítás a szakpolitikák terén. Franciaország, Ciprus, illetve Törökország, Marokkó, eh, Tunézia, illetve Jordánia, a két észak, illetve déli eh, résztvevő hármas, amely részben aláírta, de nem ratifikálta Franciaország és Törökország már hatályba is léptette. Miért éppen Franciaország, illetve Törökország? Azért, mert nagyon sok eh, kívánnivaló merült ott fel, például a az ítéletek esetében, hogyha megnézzük a, az ítélet hozatal hatékonyságát eh, szemben a benyújtott panaszokkal, illetve vádemelésekkel, akkor síralmas a kép. Tehát még a tagállamokban is sokat teendő az Euromet szempontjából. Ezt is szerettem volna kiemelni. Tehát hogy ne csak a dél, illetve keleti partnerségi országok kormányait kritizáljuk, hanem az EU tagállamainak a helyzetéről is hívjuk fel a figyelmet. Hoztam magammal néhány ország adatlapot, hogy választ tudjunk adni a kérdésekre. Ezeket ott kitettem a bejáratnál, maradt még néhány. A fenntitkárságának el fogom küldeni. Tehát Egyiptom, Palesztina, Marokkó, Tunézia adatai olvashatók többek között. És a jogszabályaik felsorolása a tények számok tükrében. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup, Monsieur Forrest. Köszönöm szépen, Forrest úr. Köszönjük szépen ezt az átfogó tájékoztatást a déli országok helyzetéről. Most pedig eh, eh, rátérünk a következő előadónkra, akik, akihez a kérdések egy részét is intézték az Európai Bizottság képviseletében Emma Sandára szegeződnek a tekintetek, aki a nemzetközi támogatási, illetve együttműködési vezető, a NÉR főigazgatóság, a szomszédság, illetve a bővítési tárgyalásokért felelős főigazgatóság szakértője. És arra kérném, hogy az európai szomszédsági politikának az eszköztáráról, illetve a finanszírozási lehetőségekről beszéljen a nők jogainak a, az előre mozdítása érdekében. Illetve ön a vezetője a női-férfi egyenjogúság monitorozásának is, tehát Szandál asszony, türelmetlenül várjuk az észrevételeit. Thank you, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai rendezvényre. A NIR főigazgatóság, amely tehát a szomszédsági politika keleti és déli vonatkozásait, illetve a bővítési tárgyakat, témákat fedi le, nagyon aktívan szeretné a nők felelősségvállalását és egyenjogúságát támogatni Európán belül és a szomszédságon belül is. ezzel kapcsolatos politika különös figyelmet fordít a nők felelősségvállalásának erősítésére, hogy részt legyenek a jog, hogy legyen a, a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésük, és az ő helyzetük megerősítése a radikalizáció megelőzésénél is fontos. Az európai nemekre vonatkozó cselekvési tervet tavaly fogadtuk el, és 2016-tól 2020-ig ez egy jó keretet ad arra, hogy az összes tervünket cselekvési vált, válthassuk. A korábbi, az előző cselekvési terv nem volt eléggé átfogó, és ezt el kellett, hogy ismerjük, amikor elkezdtük a második számú uniós cselekvési terv kitárgyalását. Nem volt elég forrás, nem volt elég igazgatási erőforrás és nyomonkövetés. Tanulnunk kellett tehát egy nagyon őszinte értékelési folyamatból, amelyet a bizottság és a tagállamok egyaránt szívesen fogadtak nagyon sokat tudunk, tudtunk tehát az elsőből tanulni a második kialakítása során. A nők helyzete különböző az országokban, de az mindenhol közös, hogy nagyon magas szintű a, a nők elleni erőszak előfordulása, a jövedelmek közötti különbség, illetve nagyon kevés nő képviseli a saját nevét, a nemét a politikai és gazdasági életben. A NIR főigazgatóság az elmúlt öt évben 103 millió eurót sított 121 különböző projektre és programra, amelyek a szomszédságon belül az, e, a nők és a lányok helyzetét hivatottak megerősíteni, leginkább a déli területekre vonatkoztak voltak ezek. Azon kívül 5 millió eurót a Women in Business programra fordítottunk, amely a nők vállalkozás indítását, illetve általában véve az üzletéletben való részvételét támogatja, illetve a finanszírozáshoz való hozzáférést az szomszédság országaiban öt különböző ENSZ nőkkel kapcsolatos projektet is támogattunk a szomszédságba összesen 13,8 millió euró értékben, amely szintén a nemek, nemi szempontokat figyelembe vevő költségvetés tervezés, illetve a, a nemi alapon elkövetett erőszak elleni harcon belüli célokat támogatja. Több, például Grúziában is támogattuk az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket. Egy a tematikus területek, amelyek a fizikai és pszichés integritás, illetve a nők és a lányok részvétele a politikai és üzleti életben a legfontosabb vonások itt, illetve a nők képviseletének fejlesztése, növelése a döntéshozatalban. Biztosítanunk kell azt, hogy hozzájárulunk a nők és a férfiak közötti egyenlőség témájához, a nők és férfiak javára egy, egyaránt. Minden delegáció és egység ennek, a, ennek az uniós cselekvési tervnek a megvalósításán dolgozik. Most is van ezzel kapcsolatban egy iránymutatás, egy feljegyzés, amely előző is meg fogja próbálni a szervezési és vezetési kérdéseket megoldani, illetve támogatni fogjuk azt, hogy az európai közösségi eszközön keresztül legyen egy intézményi váltás és hogy a három tematikus területet minden tőlünk telhető módon támogass, támogatni tudjuk. Nem mi, nem mi szempontok szerinti értékelést is fogunk minden programba kezdeni, illetve statisztikákat is be fogunk vonni a munkába. Aztán egy technikai támogatásról is szóval, amelyet az összes vonatkozó országokban folyósítani fogunk. Ez egy ez, ez egy olyan segély, amely, vagy olyan támogatás, amely a köz, központi igazgatást támogatja technikai know-how-val, illetve jogalkotási szakértelemmel, workshopokat, különböző látogatásokat szervez, szakértőket küld a tagállamokból a keleti országokba, akik testre szabott tanácsokkal, szakértői tanácsokkal tudják ellátni az ott dolgozókat, illetve támogatni tudják az igényük szerinti segítséggel őket. A nemek közötti egyenlőség, illetve a gender mainstreaming tárgyában, és segíteni tudják őket a különböző intézkedések, illetve reformok megtételében, valamint a rendezvények, a tevékenységek megszerzés, megszervezésében és a nők részvételének növelésében. Van egy sor olyan program, amelyet tehát a, ez az eszköz finanszíroz, többek között a nők elleni családon belüli erőszak tárgyában először fordult elő az, hogy ezzel kapcsolatban költségvetési eszközt vetettünk be, és az isztambuli egyezmény ratifikációját is támogatjuk. A szociális és gazdasági felelősségvállás növelése, aztán Libanonban, Szíriában különböző programok, illetve a szociális média és a sztereotípiák megelőzése is ezekhez a támogatott témákhoz tartozik. A gender mainstreaming most már minden programunkban követelményként szerepel, és a nemek közötti egyenlőségről szóló 2030-as napi renden is szerepel. Azon kívül vannak úgynevezett gender markerek, olyan mutatók, amelyek megpróbálják rendszerezetten nyomon követni, hogy milyen programokat alakítunk ki, és hogy ezek a programok mennyire tartalmazzák a nemi szempontot. És hogyha egyáltalán nem tar- tartalmazzák, akkor meg kell magyarázni a támogatás során, hogy ezek miért kaptak egyáltalán finanszírozást. Nulla, egy vagy kettő pontos lehet ez a mutató. Aztán vannak összevont adatok, vannak bizonyos minőségi ellenőrzések, illetve felülvizsgálatok, és a tagállamokon belüli jogi egyenlős, nő, nő, női, illetve nemi egyenlőség is vizsgálat alá kerül. Támogatjuk a civil szervezeteket is, ez számunkra rendkívül fontos, hogy az Európai Partnerségi Eszközön keresztül ezt meg tudjuk tenni. Azon kívül különböző tanulmányokat is finanszírozunk az eszközön keresztül, például az országprofilok, vagy a nők döntéshozatalban való részvételének vizsgálata során, vagy konferenciákat támogatunk, például Grúziában tartottunk egy magas szintű konferenciát, ahol Mogherini asszony volt a keynote speaker, és a UN Women szervezettel is nagyon szoros kapcsolatokat áll, ápolunk. Voltak a jól bevált gyakorlatokról is kérdések. Igen, megpróbáljuk a tagállamok között, illetve a civil szervezetek közötti eszmecserét ösztönözni, és ezen kívül a Világbank és az ENSZ különböző projektjeivel is tartjuk a kapcsolatot az európai szomszédsági eszköz, eszközén, vagy más főigazgatóságokon keresztül. De természetesen bármikor örömmel tanulunk bárkitől, és keressük a jól bevált gyakorlatokat és a jó példákat. Én azt hiszem, hogy itt most meg is állok, hiszen az időm lejárt, és én is nagyon szívesen fogadom a kérdéseket. Köszönöm. Merci beaucoup pour cette intervention. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégáké a szó. Megadom önöknek a szót, tegyék fel a kérdéseiket. Bastia úr, öné a szó. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm mindazt az információt, amelyet kaptunk. Spanyolul fogok beszélni. Köszönöm szépen az összes információt, amelyet kaptunk a meghallgatás során, illetve ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentés mindig kritikus hangvételű kell legyen, és el kell ismerjük, hogy jelenleg az említett országokban ilyen a nők helyzete, a keleti és a déli partnerség országaiban is. Itt olyan országokról van szó, amelyekkel, amelyekhez különös, különleges kapcsolat fűz bennünket. és úgy tűnik, hogy ez eddig nem volt prioritás. Vannak olyan aspektusok, amelyek elhangzottak, és amelyek különösen nyugtalanítóak. Hallottuk Marokkó, Tunézia esetét, kereskedelmi, kiváltságos kereskedelmi megállapodásunk van Tunéziával és Marokkóval, ezt az Európai Bíróság illegálisnak minősítette, ennek ellenére az európai országok úgy döntöttek, hogy nem teljesítik, nem tartják tiszteletben ezt a bírósági döntést, sőt fellebbeznek, és Tunéziával folyik még a tárgyalás véglegesítése, tehát egy olyan helyzet helyzetről van szó ezen országokban, amely katasztrofális. Ugye említették a család törvénykönyvét. A magrebi országok ezzel gyakorlatilag visszalépnek a jogszabályalkotás terén, így ugyanis fenntartják a diszkriminációt a nők ellen. Én újságíróként készítettem interjút Európában élő marokkói nőkkel, akik esetében a menekült státuszt a nemek közti erőszak során elszenvedett, elszenvedett sérelmek motiválták. Javítani kell tehát a jogszabályok terén a nők helyzetén. Ha itt van a bizottság képviselője, azt szeretném megkérni, hogy ezeket a szerződéseket, megállapodásokat hogyan használhatjuk fel, hiszen ezek a elég nyomós eszközök jelenleg. És ami szintén agasztott, a második előadó beszélt a különböző nemzetközi mozgalmakról, amelyek küzdenek az úgynevezett nemekkel kapcsolatos ideológia, vagy az egyenjogúság diktatúrája ellen, és úgy tűnik, hogy Európa ezzel próbál megfertőzni más országokat. Ugyanakkor itt a parlamentben is beszéltünk és hallottunk erről az úgynevezett ideológiáról, amelynek a lényegét én még mindig nem fogtam fel. Vannak nagyon fontos vallási vezetők is az Európai Unióban, akik ezzel az ideológiával érvelnek, például a valenciai püspök is nemrég hasonló nyilatkozatokat tett. Szeretném tehát tudni, hogy az Európai Unió jelenleg hogyan tud fellépni ezen mozgalmakkal szemben, amelyek totalitárius jellegűek, és amelyek ezt a patriarchális struktúrát próbálják fenntartani, amelyben a nők helyzete másodlagos, a, nők, a nőket háttérbe szorítja. Végezetül pedig a mi javaslataink a jelentés által természetesen arra törekszenek, hogy az Európai Unió továbbra is képes legyen nyomást gyakorolni, például ezen kereskedelmi megállapodások által. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy kellő jelentőséget tulajdonítsunk ennek a munkának. Éppen ezért az előadót szeretném arra serkenteni, hogy ez valóban egy elsőrangú jelentés legyen, hiszen Európa környezetében a helyzet jelentősen kihat az európai országok helyzetére is. És természetesen van információcsere, és Európa befolyási vezetében természetesen nem javul a helyzet, ez pedig nagyon fontos az ott élő nőknek, de az itt élő nőknek is és az előadó, az első előadó bírálta azt a tényt, hogy a tárgyaló asztalnál nem ülnek nők, és innen is biztosítanunk kell azt, hogy a nők nagyobb felelősséget vállaljanak, tehát azt hiszem, hogy ez egy komoly önkritikát is kell, hogy jelentsen. Köszönöm. Merci beaucoup. Maintenant je... Köszönöm szépen. Most pedig Valinda Dadanova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is az előadóknak szeretnék köszönetet mondani. Ez egy rendkívül érdekes téma, amelyel sajnos még sokáig kell foglalkoznunk. Szeretnék hangsúlyozni a, valamit a nők helyzetéről az európai szomszédság politika hatáskörbe tartozó országokban. Maria Gabriel előadó is említette, és a jelentésben a nyolcas pont azt írja, hogy elítéli az emberi jogok megsértését, amelynek a Marokko által megszállt területeken a szaharai nők vannak téve, főleg a szexuális erőszak és a bántalmazás által, amelyet a marokkói rendvédelmi szervek gyakorolnak hogy így lépjenek fel az önrendelkezési joguk ellen. Emlékeztetnék arra, hogy a múlt héten a Strasburgi ülésszak során elfogadtunk a plenáris ülésen egy anyagot, amely elismeri a nők és a nő védő, a nő jogok védelmért sikraszálló szervezetek munkáját az Euromed térségben, az Euromediterrán térségben és így pontosan a nőket sújtó erőszak minden formája ellen lépünk fel, amelyek közé tartozik a külföldi megszállás is. Azt szeretném kérdezni, illetve azt szeretném tudni, hogy vannak-e konkrét támogató programok, amelyek az izraeli megszállás áldozataivá vált palesztin nőket segítik, illetve a szaharai nőket, akik a marokkói megszállás áldozatai. Szeretnék kitérni erre a kettős mércére is, amelyet gyakran alkalmazunk. Ugye Zsordi is említette ezt az imént. Az Európai Uniónak ugye vannak kedelmi megállapodás, hogy pontosan ezzel a két országgal, Izrael és Marokkóval, és nem tudom, hogy hallották-e Erdogan közelmúltbeli nyilatkozatait a nőkre vonatkozóan. Óriási összegeket fizetünk egy számomra szégyenletes megállapodásért a menekültek kapcsán. Nem lehet kettős nyelvezetet használnunk. Egyfelől politikailag nagyon korrektek vagyunk, másfelől azonban egy olyan politikát alkalmazunk, amely megakadályoz bennünket abban, hogy komolyan és tényleg határozottan előrelépjünk ezen a területen. Köszönöm szépen. Kikér még szót? Úgy látom, nincs további kérdés, akkor a lehetőséggel élve feltenném a magam kérdéseimet. Egy közös kérdés mindenkinek. Mi az, amit kiemelnének helyes vagy jó gyakorlatként a tapasztalataik alapján? Tehát mit szeretnének, hogy mi terjesszünk, illetve népszerűsítsünk. Ezt a négy előadótól kérdezem. És egy konkrétabb kérdés, Zsebászka asszony mély benyomást tett az rám, ahogyan ön mélyrehatóan elemezte a helyzetet. Egy kérdésem maradt, hogyan magyarázza a társadalmi sikernek a feltételeit, illetve miben látja ezeket? Kell-e ellendiskurzust létrehozni még ha nem is ugyanazzal az erővel, mint a fő diskurzus, de hogy a nőkkel kapcsolatos paradigma kapcsán alternatívát állítsunk. Aztán Forrest úrtól azt kérdezném, a parlamenti diplomáciának milyen szerepét tudja elképzelni, mert nem csak a kormányokban, nem csak a döntéshozó csoportokban nem képviseltetik magukat a nők, hanem a demokratikus intézményekben sem, például Marokkóban, Tunéziában, illetve a keleti partnerség hatalmi szervezeteiben. Tehát hogyan látja a parlamenti diplomáciának a lehetőségeit a nőjogok védelme terén? Aztán a migrációval kapcsolatos kérdése. Nagyon aktuális, úgy gondolom. Vannak-e adataink itt az Európai Bizottság szakértőjét kérdezem. Vannak-e migrációs számaink a különböző országok kapcsán? Hiszen azt halljuk, hogy nagyon magasak ezek a számok, de milyen tendenciákról beszélhetünk, illetve megfordíthatók -e ezek? Tehát ezek az országok, mint kibocsátó országok, hogyan viselkednek, és változhat ez a jövőben. Aztán a nők részvétele az oktatásban folyamatosan központi probléma. És itt nem az általános vagy a középiskolai oktatást szeretném firtatni, hanem az egyetemi részvétel lehetőséget. Tehát a nőjogok védelmében, a női egyenjogoság érdekében kulcs szerepet tulajdonítok az egyetemi részvételnek, tehát szeretném meghallgatni a nézeteiket ezzel kapcsolatban. Most pedig átadom az előadóknak a szót, hogy kérem válaszoljanak a felvetett kérdésekre. Kacarova asszony, elsőként önnek adom meg a szót. Talking about um, answering your question about Hogyha pozitív eh, példákról szóló kérdését válaszolom meg először, azt tudom mondani. Úgy gondolom, hogy a béketárgyalás témájában, illetve azt illetően, hogy a nők is vegyenek részt a tárgyalóasztalnál, legyenek ott a tárgyalóasztalnál béketárgyalások során, akkor itt eh, leginkább a civil szervezeteket és a nőjogi szervezeteket kell megemlítenünk. Rendkívül élénk eh, aktív munkát eh, végeznek ezek a szervezetek a legtöbb keleti szomszédsági országban. Vannak közöttük emberi jogi aktivisták, akiket üldözésnek tettek ki, példaként elnézést azt hiszem, hogy most véletlenül megint a negatív példák felé mozdultam megint el, de hát ugye ami Azerbajdzsánban történik, a különböző aktivisták ellen, Belarusban az emberi jogi aktivisták és újságírók ellen, és hát Ukrajnában is ugyanezt látjuk. Három napja történt, hogy egy emberi jogi szervezetnek dolgozó hölgyet raboltak el Luganskban, és azzal vádolták, hogy kém. Marsi Korpsnak dolgozik, amely ugyan Egyesült Államok beli szervezet, de ott dolgozik, tehát emberi jogi témákban, Ukrajnában. És a fegyveres konfliktusok másik oldaláról azt lehet mondani, hogy Nelestepe asszony volt az, aki a, a nagyon kevés számú női polgármesterek közül az egyik volt, akit bűnbakként kezdtek el kezelni, és azzal vádolták meg, hogy, hogy orosz barát orosz barát mozgalmakat támogat gyakorlatilag nincsen megfelelő bizonyíték, illetve adat arra, hogy ő valóban ez, ezt tette. Egyedül az volt a bűne, hogy Szlavjansk polgármestere volt Ukrajnában. Ezek negatív példák voltak. A pozitív példákat a civil, civil szervezet, a civil társadalom köréből hozhatjuk, ami annak ellenére aktívan működik, hogy rendkívül nagy a fenyegetés, nagy a, nagy a tevékenység kockázata. Petrovskban jártam az elmúlt hat hónapban többször is, és azt látom, hogy a hazájukon belül menekülésre kényszerült nők, azok, akik Luganskból, Donetskből menekültek el saját életük megmentése életé érdekében, hogy szerveznek, szerveződnek kis csoportokba, hogy a hozzájuk hasonló menekültek, üldözöttek ügyét támogassák a konfliktustól szenvedő nők ügyét támogassák. A nemzetközi közösség ilyen eh, védelmi fórumokat szervez, koordinációs találkozókat szervez az ukrajnai fegyveres konfliktussal kapcsolatban, és eh, ők is próbálják támogatni ezeket az önszerveződött hazájukon belül földön futóvá lett nők szervezetét, ugyanis ők tényleg nagyon jó mutatói annak, hogy mit tudnak elérni a nők, hogy a humanitárius segítség, az konfliktus könnyítés területén milyen feladatokra van szükség, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha kell egy pozitív példát említeni, akkor a civil szervezeteket és a női jogvédőket említeném. Én is köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Két Két kérdés volt arra vonatkozólag, hogy ezek a tradicionalista ö, ö, mozgalmak vajon miért ennyire erősek, és hogy mit tudunk ellenük tenni. Én úgy gondolom, hogy ezek a mozgalmak igazából nem a nemi kérdésről szólnak. Igen, a nemekkel foglalkozó, a nemi egyenjogúságokkal, egyenjogúsággal foglalkozó politikát támogatják, és ezeknek rendkívül súlyos konzekvenciái vannak Európán belül a nők helyzetére, de gyakorlatilag ezek a mozgalmak igazából nem a nemek kérdéséről szólnak. Ezek a mozgalmak Európára nézve egy egészen új jövőképet próbálnak kialakítani, amely a szokásostól igen eltérő értékekre próbál alapozni. Úgy gondolom azért ennyire népszerűek ezek a mozgalmak, mert rendkívül nagy mértékű az emberek között a bizonytalanság és a félelem a globalizáció miatt. Az egyenlőtlenség miatt valahogy érzik az emberek, hogy a politikai elittől teljesen eltávolodtak. <clears throat> és azért ennyire erősek ezek a mozgalmak, mert ezekre a félelmekre jó válaszokat tudnak adni. Azt mondják, rendben van, bizonytalan vagy. A hagyományos család biztonságot fog adni ha a globalizáció elbizonytalanít, hogyha úgy érzed nem tartozol már sehová, akkor térj vissza a hagyományos nemzeti közösséghez, mert az bizon, biztonságot fog neked adni. Ha félsz a gyors változástól, akkor térjünk vissza a hagyományos nemi szerepekhez, és ez biztonságot ad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ellen mit tehetünk? Hát ezzel kapcsolatban nehéz pontos választ adni. Egy, egy, egy, egyfelől nagyon fontos, hogy a kontradiskurzust elkezdjük megteremteni megfelelő nyelvezettel. Én nagyon és tiszteletben tartom azt, ami eddig nőjog, nőjogi területen jogszabályok szintjén megszületett. De most egy olyan történelmi helyzetben vagyunk, ahol ezek a mozgalmak a jelenlegi politikákat támogatják, tehát támadják. Tehát a jelenlegi politikák végrehajtásával nem tudjuk őket megfelelőképpen visszaszorítani. Azt kellene inkább átgondolnunk, hogy az bizonytalanság, az egyenlőtlenség miatt érzett félelemre, globalizáció miatt érzett bizonytalanságra mi milyen válaszokat tudunk adni ahhoz képest, amilyeneket a neokonzervatívok és a fundamentalisták adnak. Tehát nekünk kell megpróbálnunk jó válaszokat adni, és ez lenne az egyik jól bevált és használható példa. Konkrét példának azt tudnám említeni, hogy a ö, különböző ö, belülről, alulról szerveződő mozgalmakat próbáljuk meg támogatni, mert ők értik meg legjobban az emberek között élő félelmeket, és ők tudják ezeket legjobban megnevezni, illetve megoldani is. Hogy hogy tudunk okosan elkezdeni beszélni az egyenlőtlenségről és a különböző más félelmekről. Ez nem valami praktikus és stratégiai jellegű válasz, de mégis ezeket a mozgalmakat kell megnéznünk, és ezeket kell egy kicsit alaposabban kutatnunk. Köszönöm. Köszönöm. Uh, thank you. I'd like to come back to three, uh... Köszönöm. Szeretnék három pontra kitérni. Említették az Európai Unió szerepét, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokat, tehát gyakorlatilag emberi jogi megközelítésről beszélünk a kereskedelmi megállapodások felé. A tavaly novemberi közleményig gyakorlatilag egy szemléletváltás történt, sokkal inkább a terrorizmus ellenes küzdelem és a biztonság felé tolódott el a hangsúly az emberi jogok helyzete helyett. Tehát nagyon nehéz elhinni azt, hogy az Európai Unió minden eszközét felhasználja a helyzet megváltoztatása érdekében, amikor a tárgyalások során a két partner együtt állapodik meg a prioritásokban. Tehát itt a felelősségvállalásról, a partnerségről van szó, ezen van a hangsúly, vagyis az Európai Unió a szomszédság politika keretében semmit sem kényszerít a másik félre. Ez egy közös platform, amelynek keretében szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalására kerül sor. Tehát számomra ez az NPC-ja nem tűnt el, meg kell várnunk, meg kell nézzük, hogy Tunézia vagy Jordánia esetében még érvényesülnek-e a partnerségi célok. Egyiptom esetében például ez már nem jelenik meg. Másodszorban pedig, ami a parlamenti diplomáciát illeti, természetesen fel lehet használni a rendelkezésre álló eszközöket, beleértve a parlament közi mm, egyeztetéseket is. A helyszínen azonban természetesen arról van szó, hogy mennyire független a parlament, illetve valóban a népet képviseli-e, hiszen voltak-e választások, és uh, ugyanígy rá kell kérdezni arra is, hogy uh, a nemek uh, egy, közti egyenjogúságot hangsúlyozó cselekvési tervek érvényesülnek-e. Jordániában jártam a közelmúltban, ahol a gender kapcsolatos cselekvési tervet ismertették, ez elég átfogó és ígéretes volt, de természetesen egyidejűleg két dolgot kell elkerülnünk. Egyfelől azt, hogy megnevezünk egy fókuszpontot, majd a döntéshozatat követően megfeledkezünk róla és arra sem szabad törekednünk, hogy ha megszületik a cselekvési terv, akkor kipipáljuk, hogy elkészült, és elfelejtjük onnantól kezdve. Azt hiszem, hogy ez a két kockázat a végrehajtás során létezik. Ezt nem említettem a prezentációmban. A delegáció vezetők felelősek a cselekvési terv végrehajtásáért, de nem csak a legmagasabb szinten kell elvárnunk azt, hogy komolyan vegyék ezt. Éppen ezzel kapcsolatos a végrehajtás, az első cselekvési terv végrehajtásának a bírálata is, amit nem vettek komolyan a bizottságban, és a külügyi szolgálatban sem a legmagasabb szinteken, éppen ezért a delegációk sem vették komolyan. I can just start with the... Um, Azzal szeretném kezdeni, hogy reagálok arra, amit említett hogy a delegáció vezetők foglalkoznak a külügyi intézkedések keretében ezzel a témával, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik ott. Ami az első kérdést illeti, az érdekes kérdés volt, a kereskedelmi megállapodások, illetve az EU szerepe ezekben. Írásban szeretnék válaszolni, mert a kereskedelmi főigazgatóság, illetve a külügyi szolgálat a megfelelő forrás, tehát ebben nem akarnék most belemenni. Aztán a második kérdés a nők jogai Palesztinában. Ezzel kapcsolatban vannak információink, és egy teljes körű választ fogok majd adni. Aztán a harmadik kérdés a helyes gyakorlatokra vonatkozott mit kellene terjeszteni. Vannak jó gyakorlatok, de a férfinői esélyegyenlőség nem olyan dolog, amit le lehet másolni, mert közben adaptálni is kell a kialakult gyakorlatokat. Mert frusztráló lenne, hogyha a másolás nem működik. Azután szintén fontos, hogy reális elvárásokat támaszunk. Mit lehet elérni öt év alatt? egy nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó intézkedési tervvel a kihívások fényében. Mindenképpen érdekes lesz együttműködni másokkal, illetve tanulni tőlük. A migrációs kérdése azt mondanám, hogy szintén írásban válaszolok majd, hogyha megengedi. Az oktatásbeli részvétel szintén fontos, szerepel is az intézkedési tervben illetve a szomszédsági politika felülvizsgálatában. A keleti partnerség országaival kapcsolatban hallom gyakran. Ott ugyanis hagyományosan másképp állnak az oktatás ügyekhez. Nem úgy látják ezeket, mint a, az EU-ban. De a kommunizmus alatt azért mindenki részt vett az oktatási rendszerben, az iskola rendszerben, még akkor is, hogyha a roma lányok sokszor kimaradtak. És azt gondolom, hogy a nemek eltérő részvétel az oktatásban tovább növeli az egyenlőtlenségeket. Tehát mindenképpen köszönöm a kérdéseket, ezeken folyamatosan dolgozunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az előadóinknak a rendkívül érdekes, illetve releváns gondolatokat. Most azt gondolom, hogy összefoglalom, illetve lezárom a vitát. Két mondatban tenném ezt meg. Egyrészt nem vagyunk teljes mértékben készen, hogy szembenézzünk az összes kihívással, és hogy többre van szükség, több együttműködésre, több támogatásra kiemelve néhány kulcs fontosságú területet. Például önök hangsúlyozták, hogy a döntéshozatalba be kell vonni a nőket. Kacarova asszony meg is fogalmazta, hogy a nemzeti szintű együttműködés, tehát a kormányzati részvétel egészen a helyi szintig le kell vinni a női részvétel lehetőséget. És ez a külső tevékenységeinkben is érvényesíthető. Nem csak a konfliktus kezelés és megelőzés terén játszhatnak komoly szerepet a nők, hanem a tartós békés a stabilitás területén is. A második előadásban pedig az hangzott el, hogy ha megnézzük, hogy mi a siker alapja bizonyos mozgalmak mögött, a nők szerepét, helyzetét hogyan tudják tematizálni egyes erők. Azt gondolom, hogy ezzel szembeállíthatjuk a stabilizáló szerepkört is. Kiemelném a képzésnek a jelentőségét, és lelkesen csatlakozom a jó példához, amit említett, vagyis hogy a civil társadalom, illetve a civil társadalmi szervezetek itt nagyon nagy szerepet játszhatnak az esélyegyenlőség, a nőjogok előrevételében, és fontos, hogy felkaroljuk ezeket a kezdeményezéseket. Aztán a gazdaságban, illetve a vállalkozásokban a nők szerepe, a Women in Business program többek között, ami elhangzott, szintén nagyon fontos, és itt is a béketeremtés, az oktatáson keresztül, a nők elleni erőszak felszámolása, ezek a központi feladatok. És nagyon pozitívnak tartom azt, amit elmondott, hiszen itt az általános kérdésekből egészen a konkrét feladatokig el tudunk jutni az Unió számára. És az isztambuli egyezményre, illetve a szedóra utalnék itt. És természetesen a tagállamainkban is érvényt kell szereznünk a rendelkezéseknek. Aztán a migrációval kapcsolatos kérdés ében az érintett országok között együttműködés lesz a megoldás. Arra kérném az Európai Bizottságot, hogy ne általánosságokban válaszoljon csak, hanem minél konkrétabban. És a fő mondani való azt gondolom az lehet, illetve ez a tanulság, hogy még sok munka áll előttünk, többet kell tennünk ezen a téren. És jobban, hatékonyabban kell dolgoznunk, ahogyan ezt hallottuk már többször. Köszönöm szépen a rendkívül releváns és igen érdekes előadásokat. Bízunk abban, hogy a női jogok terén a keleti partnerség, illetve a déli szomszédsági politika országaiban konkrét előrelépés következhet majd ezen a téren. Köszönöm szépen minden kollégának az elvégzett munkát, illetve a társ előadóknak, árnyék előadóknak és a FEM szakbizottságnak a e, tagjainak, és köszönöm a hozzájárulást, az elmondottakat, és e, köszönöm a tolmácsoknak is a munkát, csak 18 óráig e, volt előírva a tolmácsolás, úgyhogy köszönöm szépen.